Most a következő napirendi pontra térünk át, és a napirendi pont címe az emberi jogvédők üldözése Azerbajdzsánban. Maximum egy óránk van erre a 135-ös cikk alapján. Tehát az emberi jogvédők üldözéséről Gérike úr tart felszólalást. Weigel úr? vaša predhodnica na mestu predsedujočega je a alelnök asszony itt elmulasztotta a lehetőségét, hiszen nekem időt kellett volna, hogy adjon. Demokratikus vitát is folytathatott volna, de nem kaptam szót. Remélem, hogy a jövőben a demokrácia és a párbeszéd uralkodik majd a parlamentben. Köszönöm szépen. Majd nyilvánvaló az alelnök joga, hogy, kidön, hogy eldöntse, hogy ki kap szót. Gérike úr, öné a szó. Igen, tisztelt elnök asszony, kedves kolléganők és kollégák. 2012. májusában Bakuban, Azerbajdzsánban tartották meg az Eurovízió döntőjét de már akkor is kritizálták Azerbajdzsánt, hogy üldözi az emberi jogvédő szervezeteket. Kritizálták, hogy hiányos a demokrácia. Kritizálták azért, hogy számos embert elnyomnak. És tapasztalt Azerbajdzsán szakértőket is megdöbbentett az, hogy hogyan kiporták sárba az emberi jogokat ebben az országban. Az új Európai Bizottságtól azt várom, hogy felemelje a szavát, hiszen a szomszédsági politikánk szilárd pillére, az emberi jogok védelme, és legyen ez így a gazdaság politikákban is. Anke Engelke moderálta a 2012-es Eurovízió döntőt, és 47 TV kommentátor közül ő volt az egyetlen, aki kritizálta az emberi jogok helyzetét Azerbajdzsánban. Azt mondta, hogy jó, hogy szavazhatunk, jó, hogy választhatunk. Gratulálunk Azerbajdzsán ezen az úton, Európa figyel rád. Azerbajdzsán ezen az úton van Európa, Azerbajdzsán mellett van, és felszólítjuk, hogy folytassa az emberi jogok védelmét. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr. Köszönöm. Elnök asszony, jó, hogy látom önt. Nincs gyakran ilyen lehetőség, hogy gratulálhatok a kinevezéséhez. Hölgyeim és uraim, Azerbajdzsánban nagyon aggasztó a helyzet. Az ukrán válság, a közelkeleti válság, Irak, ellenére kitekintünk máshova is. Nagyon jó, hogy erre az országra is figyelünk, hiszen az emberi jogvédők helyzete egyre rosszabb az Azerbajdzsánban. A kormányzat erősíti az autoritárius fellépést a független azerbajdzsáni emberi jogi körök ellen. A Freedom House és a Human Rights Watch szerint legalább 40 politikai aktivistát tartóztattak le. Ide tartoznak újságírók, és egyéb szakmai csoportok természetesen nem felforgatással vádolják őket, hanem adócsalással, és így tovább. Bebörtönzik a politikailag motivált embereket. Laila Yunus az egyik ilyen prominens személy. Arif Yunus a férje történész. Őket is börtönbe zárták. Ilya Gamaliev a az azerbajdzsáni jogi társaság elnöke összeállították eh, a politikailag motivált letartóztatások listáját. Most ezen a listán vannak ők is. Az azerbajdzsáni kormány az NGO kor tevékenységét eh, szigorúan korlátozza. Bizonyos társaságokat eh, megszüntettek. Másrészt Azerbajdzsán új lehetőségeket kapott, hogy a nemzetközi téren megjelenjen. Igazából perverz a helyzet. Azerbajdzsán Európában vezető szerepet is elfoglalhatna az emberi jogok védelmében az Európa Tanácsban. Azonban Ilám Aliyev az Európa Tanács előtt eh, itt Strasbourgban tartott eh, egy beszédes, és ebben letagadta az emberi jogvédők joginak megsértését. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr, most eh, pedig Weidenholzer úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. 13 éve tagja Azerbajdzsán az Európa Tanácsnak. Ez pedig egy nagy vívmány az ország és Európa számára. Pillanatnyilag Azerbajdzsán a soros elnök. Az Európa Tanács szíve az Európai Emberi Jogok szervezete, és Azerbajdzsának ezelőtt kell felelnie minden hivatalos kijelentés ellenére rosszabb lett az emberi jogok helyzete Azerbajdzsánban, és az NGO-k tevékenységét egyre jobban korlátozzák. Az emberek szólásszabadságát korlátozzák, zaklatják őket, börtönbe zárják az emberi jogi aktivistákat. Az ilyen fellépésekre mindenképpen reagálnia kell az Európai Uniónak az állásfoglalásunkat így kell tekintenünk. Alievvel, Junusszal foglalkozik olyan emberekkel, akiket üldöznek. Az állásfoglalásunk egy első figyelmeztetés. Nem lehet eh, tartós európai perspektívája Azerbajdzsának, ha folytatja ezt az elnyomó politikát. Domnul Stetina. Stetina úr kap szót. Mikro, mikrofon. Mikrofonját kérem kapcsolj be. Ja mám, mám mikrofon, jsem slyšitelný. Én bekapcsoltam. Hallják, amit mondok? Ja nevím, jestli je mě slyšet, mám ho zapnutý. Je to... Nos, azt kérdezem, hogy hallják-e, amit mondok, rendben van minden, ugye? Köszönöm, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek. Az emberi jogok megsértése Azerbajdzsánban sajnos vitán felül áll. Sajnos mondom, mert Azerbajdzsán egyébként keleti partnerországunk, egy olyan ország, amely rendkívül fontos híd szerepet tölt be a kaukázus felé. Az állásfoglalás szerzői ennek tudatában vannak, kiegyensúlyozott szöveget készítettek itt eh, külön hangsúlyjal szólunk a politikai foglyokról. Én különösen Intigen Aliyev, Aliyev ügyvédről beszélnék, eh, aki a politikai üldözöttek ügyvédje, és az, hogy ő ellene indítottak eljárást, az rendkívül aggasztó. Eh, közelmúltban Prágában járt, és a Homo Hominai díjat kapta meg, amelyet a szükségben szenvedő emberek megsegítői kapnak. Kérem, szavazzák meg ezt az állásfoglalást ma. Köszönöm. Verzsia asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. 2012-ben Bakuban több százan követelték a demokráciát. Erre az elnyomás újabb hullámarázta meg a várost, és még ez most is tart a civil társadalom, újságírók még mindig áldozatai ennek. Leila Yunus ennek szimbóluma, miközben a nemzetközi eh, figyelem Ukrajnára terelődött, a az azeri kormány teljes eh, büntetlenséget élvez, mert nem figyel oda senki Azerbajdzsánt egy partnerségi és együttműködési egyezmény köti az Európai Unióhoz, egy másik egyezmény jelenleg van tárgyalás alatt. Mi értelme van ilyen tárgyalásokat folytatni, ha az emberi jogokat nem kérjük számon? Azerbajdzsánban nem csak, hogy fejlődés nincs, hanem visszalépések vannak az emberi jogok területén itt tehát sürgés eh, felvetni a civil társadalom javára is eh, azokat a eh, lehetőségeket kiaknázni, amelyeket az egyezmény nekünk biztosít. Az Európai Uniónak van eszköze, és fel kell lépnie. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Koreó úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Azerbajdzsáni köztársaság jelenleg eh, a soros elnöki széket tölti be az Európa Tanácsban. De ugyanarról az országról beszélünk, ahol eh, szisztematikusan megsértik az emberi jogokat, különösen a szólásszabadság területén, az internet szabadsága, illetve a gyülekezési szabadság területén. Ez óriási ellentmondás. Persze az egyik legfontosabb gázszolgáltató Európa felé Azerbajdzsán stratégiai és kereskedelmi szempontból nagyon fontos partnere az Európai Uniónak. De a demokrácia és az emberi jogok tekintetében úgy látszik engedékenyebbek vagyunk ezzel az országgal szemben. Egy nagyon fontos újságírói civil szervezet beszámolt arról, hogy több száz politikai foglyot tartanak fogva Azerbajdzsánban véleménynyilvánításért. Éség, sztrájk folyik a közvélemény tudatosítása érdekében. Nagyon fontos, hogy a kormány tiszteletben tartsa azokat az nemzetközi egyezményeket, amelyeket aláírt, különösen az Európa Tanács elnöki székét elfoglalva érdekes ez. Nagyon fontos, hogy az országnak nyújtott támogatásokat megfelelően használják fel. Scott Kito következik. Azt mondja, hogy a szó. Júliusban döbbenten figyeltük, hogy a saját civil társadalma ellen üzent hadat az azeri kormány, meg megcélozva politikailag motivált vádakkal a legismertebb szereplőket, Leila Yunus, Arif Yunus, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev neve jut eszünkbe. Erősen el kell ítélnünk az emberi jogok védelmezőinek letartóztatását, börtönbetartását, védelmet kell nyújtanunk nekik, és eh, Leila Yunuszt eh, javasoltuk a Szarov díjra, erre büszkék vagyunk mi zöldek. A kínzás elleni ENSZ bizottság nem látogat el Azerbajdzsánba, mert mandátumának gyakorlásában Azerbajdzsán akadályozza, noha az egyezményt, a jegyzőkönyvet aláírták. Mi azt kérjük, hogy minden valótlan vádat ejtsenek el ezen személyek ellen, és a szelektív eh, bűnvádi eljárások eh, módszerével a kormány hagyján, hagyjon föl. Arra szólítjuk fel az azeri hatóságokat, hogy eh, fejezze be a gyülekezési és szólásszabadság korlátozását mi felszólítjuk a külügyi képviselőt, a tanácsot és a bizottságot, hogy álljanak ki az emberi jogi jogvédők szabadon bocsátása mellett, és figyeljenek oda azok helyzetére emellett, eh, azt is akarjuk, hogy az új modernizált eh, partnerségi megállapodást eh, tárgyalását függesszék fel addig, amíg konkrét lépések révén a kormány nem javítja borzalmas emberi jogi fellépését. E, tudunk arról, hogy Leila, Yunus, e, Leila Yunusnak borzalmas bánásmódban van része a börtönben. E, el kell ítélnünk az azeri kormányt a lehető legnagyobb mértékben, és ugyanazokat az emberi jogokat kell kiharcolnunk az azerieknek, amelyet mi Európában élvezünk. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Thun asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, azok, akik az Európa Tanács felől jöttek be a parlament épületbe, láthatnak egy transzperenst, láthatják ezen, hogy most Azerbajdzsán tölti be az Európa Tanács elnöki székét. Az ukrán konfliktust arra használták fel sokan, hogy megpróbálják eh, ellehetetleníteni az emberi jogok védelmét az országban. A nemzetközi közösség nyújtotta védelem igen gyenge. Nagyon fontos, hogy külön jelentéstevőt nevezzünk ki azonnal Azerbajdzsán témájában, és ezeket a gyakorlatokat elítéljük. Vízum tilalmat kellene bevezetni Aliyev úr támogatóira nézve. Bizonyos európai cégek most nem akarom ezeket név szerint megnevezni, úgy döntöttek, hogy a bakói első olimpiai téli játékokat támogatni fogják, vagyis óriási pénzügyi érdekekről van itt szó. Ezeknek a cégeknek viszont figyelembe kell venniük az ország pénzügyi helyzetét, és Azerbajdzsán elnöke ezt a saját érdekei elősegítésére fogja felhasználni már, mint a téli olimpiát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Az elmúlt két év során 40 ember tartóztattak le, bloggereket, újságírókat, emberi jogi aktivistákat, és pedig tisztességes eljárás nélkül. Erre utalunk ma, erről beszélünk ma. Azerbajdzsán része az Európai Unió keleti szomszédsági politikájának stratégiai partnerünk. Éppen ezért nagyon kritikusnak kell lennünk, amennyiben sérülnek az alapvető értékek. Az elmúlt hónapokban számos letartóztatás történt olyan embereket tartóztattak le, akik kritizálják a hatóságokat. Leila Yunus és Arif Yunus, Rasul Jafarov és Aliyev úr. Mit ezeknek az embereknek a bűne? Csak annyi, hogy alkalmazták az Európa Tanács ajánlásait. Emberi jogsértésekre hívták fel a figyelmet. Egy felszólás állásfoglalásra van szükség, sőt, többre állásfoglalásra van szükség, hogy felszólítjuk Azerbajdzsánt, hogy ezeket az embereket azonnal bocsássák szabadon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Csárnecki úr. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Mam... Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy önből nagyszerű biztos lesz majd, miközben az Európai Parlament le kell, hogy mondjon egy nagyszerű alelnökéről. A mai vita fontos, mert jobban odafigyelünk ezáltal is a Dél-Kaukázus térségére, nagyon fontos térségről van szó. Az ottani országok próbálnak közeledni Európához, az európai értékekhez. Én sok grúzzal, örménnyel, azerivel találkoztam, és azt tapasztaltam, hogy egy csomó dolog, dolgot ugyanúgy látnak, mint mi. Hamarosan érdemes lenne vitát tartani az emberi jogok helyzetéről Oroszországban is, nagyot a csönd ezzel kapcsolatban. Köszönöm. E, kedves szavait külön megköszönöm, Konyecsna asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Nagyon nagy öröm számomra, hogy Scholz úr véleményét meghallgathattam tegnap különösen a tragikus történelem hátterével, amikor arról tárgyalunk, hogy Azerbajdzsánt közelebb hozzuk a saját demokrácia elképzelésünkhöz. Nem tudok olyan döntést elfogadni, ami nem ezt a célt támogatja. Azerbajdzsán szuverén állam, ki kell vizsgálni az a jogsértéseket, de külső hatásgyakorlás nélkül, amit az Európai Unió próbál most megkísérelni, ez inkább visszafogná ezt a folyamatot. Azerbajdzsán nagyon is bátor. Megpróbálja belső működését úgy megreformálni, hogy ez a nemzetközi jognak megfeleljen. Az egyes országok történelmi kontextusát tiszteletben kell tartanunk, a Velencei Bizottság véleményét is. Meggyőződésem, hogy a Velencei Bizottságnak kell megítélnie, hogy a szabályoknak, illetve a nemzetközi normáknak megfelel az ország. Segítenünk kell Azerbajdzsának, hogy a reformokat végrehajtsa. Kelly úr kap szót. Nem, Gomes asszonynak adom meg a szót most. It's Mert Kelly úr nincs itt. Uh, Sr. Presidente, junto de meus colegas na condenação deste ataque contra defensores de direitos humanos e a jornalistas, ativistas... Elnök asszony, szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik eh, elítélik az újságírók, emberi jogvédők, bloggerek letartóztatását Azerbajdzsánban. Olyan emberekről van szó, akik eh, a szólásszabadságért harcolnak ebben az országban és olyan vádakkal illetik őket, hogy adócsalók, és így tovább. Ezek az emberek megfélemlítés áldozatává válnak. A szervezeteknek pedig lehetővé kell tenni, hogy a saját hazájukban dolgozzanak a demokrácia elérése érdekében, az emberi jogok betartása érdekében. Ahogy önök is tudják, az Európa Tanács felszólította az összes tagállamát, hogy előmozdítsák otthon az emberi jogok helyzetét. Azerbajdzsán tagja az Európa Tanácsnak. Így kötelesség az, hogy előmozdítsa az emberi jogokat és a demokráciát. Nagyon fontos, hogy felszólaljunk az azerbajdzsáni hatóságok elnyomó intézkedései ellen az országnak szüksége van a modernizációra és a reformra. Időközben azt javaslom, hogy az országgal szemben függesszük fel a kedvez, legnagyobb kedvezmény elvét. Köszönöm szépen, most áttérünk a kecsti ájra, és Weigel úr az első, aki szót kap. Elnökasszony, köszönöm a szót helyes, hogy harcolunk az emberi jogok betartásáért, és hogy Azerbajdzsánban is felszólítjuk a hatóságokat, hogy tartsák be az emberi jogokat. Egy emberi jogvédő, aki börtönben van, az túl sok. Véleményem szerint pedig az országnak több tiszteletet kellene mutatni az emberi jogok irányában. Másrészt Azerbajdzsán nagyon különleges helyzetben van, hiszen Oroszország ott van a szomszédban, és Irán is ott van a szomszédban. A nagyon fontos stratégiai partnerünk. Éppen ezért segítenünk kell az ország lakosságának, hogy elérje a demokráciát. És itt utalnunk kell, hogy hegyi karabak is ott van, amely szintén konfliktussal terhelt. Köszönöm szépen. Most átadom a bizottság képviselőjének a szót. Thank you. Madam President, honorable members. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az EU és Azerbajdzsán között nagyon fontosak a kapcsolatok, bizonyos területeken stratégiai jelentőségűek. Ezek hívást is jelentenek, ezek a kapcsolatok két aggályt szeretnék megemlíteni és kiemelni. Először is erősen romlik az emberi jogi helyzet Azerbajdzsánban az elmúlt időszakban. Az elmúlt néhány hónapban sok kiemelkedő emberi jogi aktivistát tar- tartóztattak le, és megpróbálták elnyomni a civil szervezeteket. A hegyi Karabachal zajló konfliktusban 1994-ben írták alá a tűzszüneti egyezményt, de ebben a konfliktusban is aggasztó fejleményeket látunk. Különösen a konfliktus kapcsán, illetve az emberi jogok érvényesülése tekintetében kétoldalúan felvettük a kapcsolatot Füle biztos és Helga Schmidt felvette a kapcsolatot az elnökkel, Aliyev elnökkel az elmúlt időszakban, amikor látogatást intéztek Bakuba. Ezek hivatalos kapcsolatfelvételek, és Barózó elnök júniusi bakói látogatása során is felmerültek ezek a témák. Romlik a helyzet, ezért az emberi jogi aktivistákra vonatkozó iránymutatásainkat és az azerbajdzsáni hatóságok figyelmébe ajánlottuk egyre nagyobb a nyomás a független civil társadalom képviselőin. Ez ellentmond közös értékeinknek és a keleti partnerség lelkületének. Nem tudjuk elképzelni, hogy a civil társadalom és a demokrácia virágozhat egy olyan térségben, ahol az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Stabilitásra jólétre van szükség, ehhez működő többpárti demokráciára, nyílt társadalomra és nyílt gazdaságra is szükség van. Új alapokra szeretnénk helyezni Azerbajdzsánnal a kapcsolatunkat, jogilag kötelező eszközökkel, közös értékekre alapítva, külön figyelemmel az emberi jogokra és az alapvető szabadságjogokra társulási szerződést készítettünk elő, ezekről tárgyalás folyik. Ez nagyon fontos lépés nem csak abban, hogy Azerbajdzsán milyen szerepet tölt be Európa energiaellátásának biztosításában. Most Azerbajdzsán az elnöke a, az Európa Tanácsnak, ezért nagyon fontos téma, hogy a civil társadalom ajánlásait figyelembe vegyük, és a jogszabályok összhangban legyenek az Európai Tanácsban vállalt kötelezettségekkel. Továbbra is minden érdekeltnek átadjuk üzenetünket a partnerség szellemében. A, az Európa Tanács főtitkárával, illetve Aliyev elnökkel felvettük a kapcsolatot, velük továbbra is egyeztetni fogunk, illetve a civil társadalom képviselőivel. Sajnos eh, az Együttműködési Bizottságot az elmúlt hat évben nem hívták össze, pedig ez eh, nagyszerű lehetőség volna, hogy újraindítsuk eh, az azerbajdzsáni hatóságok és a civil társadalom között a párbeszédet. Köszönöm, elnök asszony, és hát a székemet nagyon sokára önnek fogom átadni. Köszönöm szépen. Hét állásfoglalási indítványt kaptam ehhez a napirendi ponthoz. Ezt lezárom, és most áttérünk a következőre. Burundira Pierre Bonimpa esetéről hallunk. Jurek úrnak kellett volna most szót kapni, nincs itt, éppen ezért Korrao úr kap szót.